Az elnök. Buongiorno, colleghe, e colleghi. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Invito tutti a prendere. Mindenkit tisztelettel arra kérek, hogy foglaljon helyet. La seduta è aperta. nem megnyitom az ülést. Buongiorno a tutti. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tájékoztattam önöket, hogy a frakcióktól és a független képviselőktől megkaptam a parlamenti szakbizottságok tagjainak listáját a házszabály 209-es szabálya értelmében. Ezeket a szakbizottsági listákat megtalálhatják a plenáris honlapján. Bizonyára tudják, hogy a napirend tervezet értelmében a parlament kvesztorainak megvált, megválasztása következik. A következő jelöléseket kaptam. Monika Benyove, Gilles Boyer, David Káza, Karol Karski, Hans Ander. A jelöltek biztosítottak arról, hogy elfogadják ezeket a jelöléseket. Annak érdekében, hogy a jelöl, jelölők, a jelöltek száma ne legyen több, mint a posztok helye, azt javasolnám, hogy a 15 per egyes szabály ér, értelmében járjunk el. E Tehát Kérdezem, meg kell kérdeznem, hogy van-e arra vonatkozó kérelem, hogy titkos szavazás legyen? Nincsenek ilyen kérések. Akkor ezeket a jelölteket a kvesztori posztra megválasztottnak tekintjük, hiszen nem több a számuk, mint a posztok száma, és gratulálok a megválasztáshoz. Egy szavazás azért mégiscsak lesz. A kvesztorok sorrendjét kell megválasztanunk, megszavaznunk. Tehát ezügyben következik a szavazás. Az öt kvesztor között egy sorrendet kell felállítani. szavazás következik, még egy titkos szavazással, a vesztorok sorrendjének megválasztásáról. Tegnap délután voltak itt olyanok, akik titkos szavazást kértek, de mindenképpen először teszt szavazás következik, ugyanúgy fogunk eljárni, mint tegnap. Énekesek nevét fogjuk szavazásra bocsátani. Ez egy tesztszavazás. A képernyőkön híres énekesek nevét fogják megtalálni, és a kurzorral ki lehet választani, hogy kire szeretnének szavazni. És amikor megnyitom a szavazást, akkor lehet megnyomni a gombot és kiválasztani a sorrendet teszt szavazás következik. Votato tutti. Mindenki szavazott? Eh, vi invito a votare. Kérem szavazzanak. Kérem, hogy szavazzanak, teszt szavazás következik egyetlen ilyen tesztszavazás lesz, ha minden igaz. A figyelmüket kérem, tehát szavazni kéne. Itt 8 jelölt van a listán, és 5-re kéne szavazni a képernyőn. Viszont hogyha legalább három névre nem szavaznak, akkor nem lesz érvényes a szavazásuk. Tehát minimum három, maximum öt személyre kell szavazni, válasszák ki az öt személyt. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Numero dei votanti 500... 559-en szavaztak. Érvénytelen. A gyűlés szavazás 86 leadott érvényes szavazatok száma 473, tehát megválasztottak néhány énekest, itt láthatják. Passiamo alla votazione su... Eh, most pedig következik a kvesztorokról szóló szavazás. Az Európai Parlament kvesztorainak sorrendjét fogjuk most megszavazni. öt poszt van, de akkor érvényes a szavazatuk, hogyha legalább három nevet kiválasztanak, különben érvénytelen lesz a szavazás. Megnyitom a szavazást. Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Hanno votato tutti? Mindenki szavazott? Hanno votato tutti? Most már mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Numero di votanti 5... Leadott szavazatok száma 574, érvénytelen vagy üres szavazás 71, érvényes szavazatok száma 503. 407 szavazattal. Ann Seconda. Ő volt az első, második helyen Benyova asszony, 391 szavazat. Ugyanilyen szavazatszámmal, 391-el, Káza úr. Con 317 szavazattal Zsill úr. con 261 szavazattal Kárszki úr. Auguri, komplimenti. Gratulálunk a megválasztott questoroknak. A 18-as cikk értelmében tehát ez a sorrendjük. Az elnökség tagjairól értesíteni fogjuk az európai intézményeket. Ezennel felfüggesztem az ülést, és 10 óra 30-kor folytatjuk. A 18-as cikk értelmében tehát megválasztottuk a kvesztorokat, és a sorrend megfelel az előírásoknak szavazat egyenlőség esetében. Köszönöm szépen, és nem sokára találkozunk. Il presidente. Az elnök. Invito i colleghi a prendere posto. Kérem kollégák, foglaljanak helyet. Riprendiamo la seduta. Folytatjuk az ülést. A napirenden szerepel az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai az a 2019. június 20-21-i Európai Tanácsülésének következtetéseivel kapcsolatosan. Iniziamo dando la parola. Először Tusk elnöknek adok szót a tanács nevében. Tessék elnök úr, szó. Saluto anche il... Üdvözlöm Sefcovics biztos urat is, aki itt van velünk a teremben elnök úr. Köszönöm, elnök úr. európai parlamenti képviselők, először is szeretnék gratulálni a képviselőknek és az új elnöknek a megválasztások alkalmából minden jót kívánok önöknek, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés intézményeink között. Sokak számára a parlament az igazi európai demokráciát képviseli, mert közvetlenül választják meg tagjait, képviselőit. Mások szerint e, az Európai Tanács inkább ez, hiszen e, erős demokratikus legitimitást élvez. Úgy gondolom, hogy e, nem sok értelme ennek a vidának, hiszen mindkét intézmény demokratikus végső soron tiszteletben kell tartanunk egymást, és együtt kell működnünk egymással, hiszen csak így tudjuk a bizalmat eh, felépíteni és megváltoztatni Európát, jobbá tenni Európát. Ezért eh, eh, tett javaslatot az Európai Tanács Európa új vezetésére. Nagyon sokszor találkoztam az önök vezetőivel, és nem csak tiszteletből, de elsősorban annak biztosítására is, hogy a döntések valóban közös döntések. Eh, sikerült ezeket a döntéseket időben meghoznunk, és úgy gondolom, hogy sokkal gyorsabban, mint eh, akár öt évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy jó döntéseket hoztunk, jó választásokat tettünk. Eh, történelmünk során az most az első alkalom az Európai Tanács két nőt, illetve két férfit javasolt a kulcsfontosságú Európai Uniós intézmények élére. Büszke vagyok és boldog vagyok, hogy tökéletes nemi egyensúlyt sikerült kialakítani a vezető beosztásokban. Ez nagyon pozitív változás. Európa nem csak beszél a nőkről, a nők helyzetéről, hanem nőket választ. Úgy gondolom és remélem, hogy ez a választás nagyon sok fiatal lánynak és nőnek inspirációt jelent azért, hogy kövessék szenvedélyüket és érjék el a céljaikat megfelelő ambícióval. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, a nevezések folyamata során szoros kapcsolatban voltam a zöldekkel, különösen Skákellerrel és Philip Lamberrel. Teljes mértékben biztos vagyok abban, hogy az együttműködés a zöldekkel és az ő jelenlétük az Európai Uniós döntéshozó szervezetekben nem csak a kormányzó koalíciót fog erősíteni, hanem Európa egészét is. Ezért szeretném kérni valamennyi partneremet, hogy a zöldeket is vonják be, annak ellenére, hogy jelen pillanatban még nincs európai tanácsi vezető, de még nem volt zöld európai, európai tanácsi vezető, és remélem, hogy von der Leyen asszony is meghallgatja ezt a kérdésemet, kérésemet, és át is adom ezt az üzenetet neki eh, a még a mai nap folyamán. Ahogy tudják, a zöldet nagyon sok országban a reményt és a szabadságot testesítik meg, eh, és nagy, eh, pontosabban az zöld szín a reményt jelenti sok országban és kultúrában, és remélem, hogy ez így is van. Egyúttal szeretném megemlíteni azt is, hogy mennyire fontos Európa egysége és földrajzi ki egyensúlyozottságát. Pontosan tudják, hogy mennyit küzdtem azért, hogy az Európai Uniós egységet megőrizzem az elmúlt években, ahol a Görögország támogatása az ukrán, ukrán, Ukrajnával való együttérzés és egyéb témák során hol sikeresebbek voltunk, hol kevésbé sikerek, de mindig sikerült együtt lépnünk. E, ennek az volt az e, magyarázata, hogy vezetőink megértették, hogy milyen erőt jelent az egység, e, hiszen világos, hogy csak egységesen együtt vagyunk képesek szembeszállni a legerősebb globális vezetőkkel. Legutóbbi csúcs értekezetünk alkalmával sikerült konszenzust is kialakítanunk. Három napba került, mert biztosítani akartam azt, hogy minden tagállam, akár kicsi, akár nagy, bármelyik sarkából is legyen Európának, a jelen tekinti Európa közös jövőbeni vezetését. Természetesen van mit tökéletesíteni, különösen a keleti részek képviselete szempontjából az Európai Unió architektúráját illetően, különösen a szocialista család bizonyos miniszterelnökei komolyan elkötelezték magukat, amellett, hogy javítsák a földrajzi kiegyensúlyozottságot itt az Európai Parlamenten belül is sok más témáról is beszélhetnénk, de mint hogy ismerik eh, már eh, a végkövetkeztetéseinket, nem eh, használok többet az időkből. Köszönöm szépen, és jó szerencsét kívánok mindenkinek még egyszer. Köszönöm Tusk elnök úr. Most az Európai Bizottság nevében Sefkovics biztos úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, Tusk úr, tisztelt képviselők, az a megtiszteltetés jutott nekem, hogy beszélhetek Juncker úr nevében a ház első plenáris ülésén ebben a jogalkotású ciklus, ciklusban. Beszéltünk az elmúlt napokban munkahelyekről, illetve azokat betöltő személyekről, és időbe telik, amíg megtaláljuk a megfelelő kompromisszumot, illetve a megfelelő egyensúlyi helyzetet, és megéri keresni a megfelelő embereket a megfelelő helyekre, hiszen az unió jövőjéről van szó az elkövetkezendő öt évre. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ez a ház Sassoli elnököt választotta egy igen bonyolultnak ígérkező időszakra, elnök úr, önnek gratulálok, és gratulálok önöknek is, az összes többi képviselőnek a sikeres választási részvételhez nem csak a magam nemébe, nevében gratulálok önöknek, hanem az elnök úr, illetve az összes többi biztos nevében, és eh, nagyon várjuk, hogy önökkel szorosan együttműködhessünk. Mindez igaz az Európai Tanács többi jelöltjére is, beleértve az új bizottsági elnök jelöltet, Ursula von der Leyen, aki mindennel rendelkezik, ami szükséges hivatala betöltéséhez. De erről az elkövetkezendő hetekben ez a ház még sokat fog beszélni. Szerintem az Európai Tanács ülése nem csak személyekről és személyiségekről zajlott vagy folyt, hanem az elkövetkezendő öt évről is, és én azt gondolom, hogy sok közös pont van intézményeink között. Két dolgot emelek ki, az első a szociális dimenzió Biztosítanunk kell az egyenlő lehetőségeket, az egyenlő esélyeket most, amikor az európaiak többféle átmenettel, átmenettel kell, hogy szembenézzenek, gazdaságival, digitálissal, ökológiaival, és ezek nyilván kiadnak a mindennapi életre. A másik dolog, ami szintén nagyon fontos, az a klímaváltozás legbüszkébb arra vagyok, amikor biztosként az Európai Unió nevében én írhattam alá a közelmúlt legfontosabb történelmi jelentőségű megállapodását, a Párizsi klíma megállapodást. Ez a ház nagyon jól tudja, hogy ez egy fontos prioritása volt ennek a bizottságnak, és örömmel dolgoztunk önökkel, illetve az önök elődeivel együtt a kötelezettségek megvalósításában. Mi vagyunk a legnagyobb gazdaság akik elkötelezték magukat, hogy legalább 40%-kal csökkentik a gázkibocsátást 1990-hez eh, képest. Eh, és önök is tudják, hogy eh, úgy alakítottuk ki a dolgokat, hogy 2030-ra valójában még többet is elérjünk, mint amit vállaltunk. Ez a legambiciózusabb vállalás a nagy gazdaságok körében és remélem, hogy sikerül is megvalósítani ezeket a kötelezettségvállalásokat. Az Európai Unió sikere érdekében minden tagállamnak most a 2030-as célok elérése érdekében kell dolgozni. A klímaváltozás azonban 2030-ban nem szűnik meg, függetlenül attól, hogy elérjük-e céljainkat, vagy sem. Európának éppen ezért a klímasemlegesség elvét kell magáévá tenni 2050-ig, ahogy ezt a bizottság javasolta is, és ahogy ezt elismerik a tanács tagjainak többsége is. Egy tisztább bolygó mindenkinek az érdekében áll, gazdasági érdek is, még azon tagállami kisebbség számá, szempontjából is ez az érdek, akiknek még majd később kell csatlakoznia ehhez az elkötelezettséghez. 25%-át a következő költségvetésnek klímaváltozás elleni fellépésre fogjuk szállni, éppen ezért a tőke eh, unión belül is eh, olyan lépéseket teszünk, amely, amelyekkel fenntartható beruházásokra lehet sarkalni a magántőkét is. Azonban ezek a célok nem érhetőek el akkor, hogyha nem megfelelő időben költünk nem megfelelő célokra. Ezért is kell megállapodnunk a több éves keretben, pénzügyi keretben idén ősszel. És én remélem, tisztelt képviselők, hogy ez lesz az önök prioritása is, hogy a finn elnökséggel véglegesítsük ezeket a tárgyalásokat. Az európai választók hatékony Európát akarnak, egy olyan Európát, amely hatékonyan tud fellépni, és ez csak akkor valósulhat meg, hogyha van kellő időben költségvetés. Ehhez kompromisszumra van szükség minden részről. Százezer kohéziós projekt, egymillió Erasmusos diák, minden egyes nap számít. Azt akarjuk, hogy január, 2021. január 1-én elindulhassanak ezek a programok. Tehát az idő pénz. Mivel itt most pénzről beszélünk, érdemes azt is eh, kiemelni, hogy a tanács eh, közelmúltbeli munkája a gazdaság és monetáris unió vonatkozásában eh, kifizetődött 1,8% az euró zóna inflációja. Az európai bankok sokkal biztonságosabbak, mint korábban. 20%-os a bankoknak a pufferje, ami 10%-os volt a válság előtt. A nem teljesítő hitelek jelentősen csökkentek, 2014-es szint felénél tartunk. Ugyanakkor nincs még vége ennek a munkának, a gazdaság és monetáris unióhoz még sok mindent kell tenni. Nekünk a az irányítás terén van még teendőnk, illetve az európai stabilitási mechanizmust kell hatékonyabbá, hitelesebbé tenni, és azt integrálni kell az unió jogába. Emellett egy garancia kell a betétekre, még a, ezt meg kell tenni még a következő válság kitörése előtt. Én ezért is örülök annak, hogy Önök most itt lelkesen ülnek munkájuk kezdetén. Még néhány dolgot szólnék eh, azokról a témákról, amelyek eh, szóba kerültek a tanács ülésén először is. Teljes támogatásunkról biztosítottuk Ciprust a törökországi illegális olajfúrásokkal, Törökország által végzett illegális olajfúrásokkal kapcsolatban. Eh, már nagy, szebény, már nagy szebenben is azt mondta a bizottság elnöke, hogy én ciprusi vagyok ebben a kérdésben. Itt minden tagállam egyetértett, és mindenki azt mondta, hogy ebben a kérdésben mind ciprusiak vagyunk. Ezt a szolidaritást akarja kiemelni az Európai Bizottság. Konkrét lépéseken gondolkodunk, és a ciprusiakat megnyugtatom, hogy mindent megteszünk, amit kell, és teljes szolidaritásban vagyunk Ciprussal. Nem tudok Ciprus nélkül beszélni Demetris Kisztofis családjának részvétet nyilvánítok. Ugyanúgy szerette Ciprust, mint mi. Ami a Nyugat-Balkánt illeti, európai jövőképre van szükség ebben a régióban. Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy a stabilitás létrejöjjön ebben a régióban, és így tudjuk a kétoldalú problémákat rendezni. A tagállamok a csatlakozási tárgyalásokat elhalasztották Albánia és Észak-Macedónia vonatkozásában. A bizottság továbbra is hajlandó beszélni arról, hogy milyen értékelési eredményeink születtek a két országgal kapcsolatban. Ezeknek az országoknak fenn kell tartani a lendületet. Ezek a reformok elsősorban a régió polgárainak javát szolgálják. Egy tisztességes, méltányos társadalom kialakítása a lényeg, illetve a jogállamiság megerősítése. Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt támogassa. Végezetül szeretném támogatásomról biztosítani, támogatásunkról biztosítani Ukrajnát. Figyelemmel kísérjük a kelet-ukrajnai eseményeket, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Minszki megállapodás megvalósuljon, ez az első számú prioritás. Az Európai Unió ezt Kievben meg fogja ismételni a jövő heti Kiev -Ukraj, Kievi eh, Ukrajna EU csúcson, és én magam is személyesen mindent megteszek annak érdekében, hogy hosszú távon eh, folytatódnak az Ukrajnán keresztül történő gázszállítások. A következő három oldalú tárgyalások Oroszország, Ukrajna és az EU részvételével, amelynek én vagyok az elnöke, szeptemberben újra kezdődnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, köszönöm Sefkovics alelnök úrnak. Most pedig lesz Pons, elnök úr kapszott az Európai Néppárt nevében, tessék. Nos, az Európai Parlament többségi vezetőjeként szeretnék Szászoli elnök úrnak gratulálni, és minden jót, sok szerencsét kívánti neki. Mindig is támogattuk a, a, a választás során szavazatainkkal és egyúttal szeretnék gratulálni és köszönetet elnök eh, eh, eh, úrnak is, aki kiváló munkát végzett a parlament vezetésében idáig. Szeretnék az új és a régi kollégáknak is gratulálni hiszen az ő vállukon nyugszik az a teher, hogy az európai népet képviselik. Mi vagyunk az egyetlen a nép által, az európai nép által választott testület, a tanácsnak viszont nem fogok gratulálni, Tusk elnök úr, teljes tisztelet mellett mondom, hogy nem lehetnek büszkék az eredményekre, sem azért, amilyen módon tiszteletben tartották, illetve nem a parlamentet. A szélsőségeket pedig, akik nem tudom, hogy most itt vannak-e, úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell, hogy soha nem fogjuk támogatni ezeket a szélsőséges törekvéseket, és egy olyan kifejezett frakció nevűben beszélek, amely mindig is európai, e, pro-európa volt, mindig is támogatta az egységes Európát, amely az Európai Unió egyik alapító frakciója volt, amely más sokhoz képes, másokat összehasonlítva mindig is változó, áldozatokat vállalt. Olyan frakció vagyunk, amely büszke Eh, arra, hogy az elmúlt eh, eh, parlamenti mandátumok során olyan vezetőt adott az Európai Parlamentnek, mint Manfred Weber, aki ma a demokrácia, az európai demokrácia szellemét képviseli a tanácssal szemben Európa. Amellett, hogy demokratikusnak tűnik, fontos, hogy demokratikus is legyen. Ezért ebben a teremben már hosszú évek óta támogatjuk a spitzenkandidát, spitzenkandidát rendszert, E, csúcsjelöltek rendszerét, e, és e, hogy mondjak el még valamit, úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk, hogy öt év múlva újra a spitzenkandidát rendszer szerint fogunk választani, hiszen ez jeleníti meg a demokratikus erőfeszítéseket. E, valóban a tagállamok vezetőinek demokratikus felhatalmazása van, ugyanakkor az ő döntésük, ő hatalmuk nem írhatja felül az európai nép demokratikus e, jogait. E, felelősséggel tartozunk nyilvánvalóan a néppárt nyerte meg az európai parlamenti választásokat, és ezért mindenképpen csatatérre kell lépnünk, hogy európai érdekeit megvédjük. Politikai frakcióként arra is büszkék vagyunk, hogy Ursula von der Leyen lesz az első nő, aki az Európai Unió élén áll, és fontos, hogy jobb-közép színekben lép nő először az Európai Unió élére. Eh, és reméljük, hogy a program, amelyet egyeztet ezzel a parlamenttel, eh, eh, ennek megfelelően meg, alakul majd európai jövője, nem dönthető el konspirációs, titkos, zárt hajtók mögötti tárgyalások során. A Spitzenkandidát rendszer nem arról szól, hogy férfit vagy nőt választunk, hanem az emberek, arról, hogy az, Európa, az emberek választhassák meg azokat, akik akik közvetlenül megválaszthatják Európa vezetőit, ez egy forradalmi jellegű eh, gondolat, amely teljes mértékben eh, demokratikus. A tanácsnak nincsen joga ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja az összes olyan jelöltet, eh, akiket az európai polgárok megválasztottak. Tánszk úr önök Kelet-Európát figyelmen kívül hagyják, az önök csomagjában a vezető pozíciók vonatkozó csomagmegállapodásukban senki nincs a kelet-európai tagállamokból. Jól lehet, ez 40 milliós országokról beszélünk, adott esetben olyan akkor országokkal, mint az enyém vagy az öné. Tehát úgy gondolom, hogy a bizottság szerkezete, a struktúrája, Eh, az is, hogy ki hány tagállam eh, alelnököt kap. Úgy gondolom, hogy ezekben az ügyekben egyeztetni kell és eh, szavazni kell, azonban egyértelmű, hogy ennek eljárása az alapszerződésekkel szembe ment. Még arról is dönteni akartak, hogy az Európai Parlamentnek ki legyen az elnöke. Jó lehet ez az Európai Parlament döntéskére. Úgy gondolom, hogy nem az önök döntése az sem, hogy az Európai Központi Bank vezetője ki legyen. Ez a politikai neveletlenséget jelent. És ez csak az euroszkeptikusokat erősíti, hiszen nem lehet a, a, a, ráadásul a, a tagállami fővárosokból kormányozni Európáit, nem más, mint nacionalizmus. Ezért úgy gondolom, hogy amit a, a tanácsban tettek, nos, mindenképpen azt kérem, hogy önöknek szerencséje van, hogyha viccelhetek, hogy a tanácsa nem vonatkoznak bizonyos rendelkezések, mert problémás helyzetbe kerülnének. Úgy gondolom, hogy olyan politikai konfliktust okoztak önök, amely a tanács és az Európai Parlament között feszül, és aminek a tárgya az, hogy ki irányítja Európát. Én és a parlamenti képviselők úgy gondoljuk, hogy Európa sorsát a nép dönti el, és ezt úgy hívjuk demokrácia. González. Köszönöm González Ponszának úr. Most pedig Garcia Pérez elnök asszony kap szót. A Szocialista Demokrata frakció nevében tessék, Irácsa. Köszönöm, elnök úr. Kiváló kollégáim, a májusi választások során az európai polgárok egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg felénk, bíznak Európában, de változásokra van szükségük és támogat, biztosíthatom önöket, hogy politikai frakciómnak megfelelő elkötelezettsége és felelőssége van ahhoz, hogy ezt meg is tegye. Úgy gondolom, hogy kétségtelen, hogy Franz Timmermansnak kellene eh, eh, pozícióban lenni ma, Eh, hiszen ő az a Spitzen kandidát, aki a szavazatok legnagyobb eh, tömegével, többségével rendelkezne, eh, hogyha valóban azok a demokratikus politikai alapelvek érvényesítek volna, amelyek mellett elköteleztük magunkat. Másrészt, és ugyanilyen fontos megjegyzés, azért helyezték a játéktér határain kívülre söpörték félre jelöltünket, mert kiállt az európai demokratikus alapelvek mellett. Azonban vannak más ügyek a politikában, amelyek fontosak, a koherencia például, és nem koherens az, hogyha idejönnek és az Európai Tanács döntéseit úgy hogyják, hozzák ide, hogy együtt az Európai Parlament döntéseit a szőnyeg alá söprik. Ez nem koherens magatartás. De van egy kérdésem is, alapelvi kérdésem. Az Európai Unió egyik alapelve az emberi méltóság, és hogyha ezt az értéket abban komolyan vennénk, akkor már most lépnünk kell, egységesen, koordinált módon, annak érdekében, hogy európai politikáról beszéljünk, beszéljünk arról, hogy hogyan vagyunk képesek arra, hogy tiszteletbe tartsuk az emberi eh, jogokat, hogyan vagyunk képesek arra, hogy eh, megoldjuk, hogy az Európai Unió alapvető értékei tiszteletbe tartsák. Eh, de tovább kell mennünk. Arról szeretnék beszélni, hogy a, politika, a politikában a frakciónk hogyan fogja változásokat vezetni, azoknak az élharcosa lenni. Úgy gondolom, hogy Eh, valóban el kell váltani, választani egymástól a hatalmi ágakat, és ez alapvető fontosságú, eh, ezért kell megőriznünk a hatalom szétválasztását eh, az illiberális demokrácia, törek, az illiberális demokráciák törekvéseivel szemben. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyünk szolidárisak egymással Európában. Azok, akik felelősek, azokat felelősségre kell vonni, és meg kell őket szégyeníteni. Amikor politikáról és tartalomról beszélünk, nem fogunk olyan jelöltet támogatni, aki úgy dönt, hogy nincs szükség reformra, és inkább minden maradjon úgy, ahogy van aki azt mondja, hogy nincs szükség ökológiai váltásra, az óra ketyeg, E, szembe kell néznünk az európai e, kamaszokkal, akiknek a jövőjéről beszélünk. Ezért elvárásaink lesznek, magas elvárásaink lesznek a következő bizottsággal kapcsolatban. E, úgy gondolom, hogy a klíma kapcsán nagyon fontos elveket kell követnünk, a fenntarthatóság és az integráció biztosíthatják azt, hogy a párizsi kötelezettségvállainkat teljesíteni tudjuk. Ez mindig is fontos volt a szocialista frakciónak, és fontos, hogy a tanács és a bizottság is sokkal ambiciózusabb legyen. Ezért gratulálni szeretnék a tanács finn elnökségének, akik elkötelezték magukat a fenntartható jövő mellett. Továbbra is a politikáról beszélve támogatjuk a többéves pénzügyi keret rendszerét, ugyanakkor nem tehetünk többet, ha kevesebb a formásunk, és itt a parlament mindenképpen csatamezőre fog térni azért, hogy a megfelelő politikákat fogadjuk el a megfelelő forrásokkal. Hat hónapunk van már csak, és mi nem tudtuk az eredményeket elérni, azt, hogy csökkentsük a kirekesztés és a szegénység helyzetébe került embereket, és az arányokat csökkentsük bizonyos kisebb alá, ezt nem sikerült megtennünk nem elég, hogy nagy számokat fogalmazunk meg, az egyes ember érdekel bennünket, Fontos, hogy az európai férfiak és nők jobban tudjanak élni, nagyobb eh, társadalmi igazságosságot tapasztalhassanak meg, tapasztalhassanak meg az életükben. Olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely szolidáris, ezért fontos, hogy az európai szemesztert is megreformáljuk olyan módon, hogy ez magába foglalja a fenntartható fejlődés eh, elveit, ahogyan azokat, azokat az ENSZ meghatározta, és a társadalmi jogokat is. Ezért meg kell eh, reformálnunk a monetáris uniót is, és nem várhatjuk meg azt, hogy egy új válság érje el az Európai Uniót, és annak arra reagálva tegyünk apróbb lépéseket. Úgy gondolom, hogy globális napirendre van szükségünk, erős Európára van szükségünk, amely az európai, az emberi jogokat támogatja, a környezeti jogokat támogatja, és a több oldalú megállapodások belőle kötelezi magát. Európa többet követel tőlünk azt, hogy a szociális eredményeket E, védjük meg. Említhetném az LMBTB e, közösség jogait, említhetném a szakadás biológiai jogait a nőknek, e, a férfiak és nők egyenlőségét. És természetesen kezünkben van az, hogy az Európai Unió legnagyobb szégyenét megszüntessük, ez pedig a nemek közötti erőszak kérdése, hiszen nagyon sok nőt gyilkolnak meg mind a mai napig csak azért, mert nő. És természetesen támogatnunk kell önöket, de nem várhatunk tovább. Azért vagyunk itt, hogy olyan Európát építsünk, amely erős, amely azokra az egyenlőségi értékekre, szolidaritásra, a fenntarthatóságra és az igazságosságra, az igazságra épülnek, és válvetve kell küzdenünk azért, hogy ezeket az eredményeket el tudjuk érni és ne felejtsük el, hogy kik szavaztak bennünket ide be az Európai Parlament ülésoraiba. Köszönöm Garcia Perez elnök asszonynak, Csoros elnök úr kap szót a Renew Europe frakció nevében. Elnök úr, először is hagy gratuláljak önnek és kollégáinak, akiket megválasztottak az Európai Parlament élére erre az időszakra. Bizakodó vagyok, hogy együtt az új frakcióval, a Renew Europe-bal el tudjuk érni, hogy az Európai Parlament hangja sokkal erősebb legyen a jövőben. Ehhez mindenek előtt e, demokratizálni kell a kinevezési folyamatot, a fontos posztokat illetően Ugye itt szó esett a földrajz egyensúlyról, a nemek közötti egyensúlyról, de ahhoz, hogy a folyamat valóban átlátható és demokratikus legyen a kinevezések esetében, eh, ahhoz több kell, még nem vagyunk igazán elégedettek. Meghallgattam az előttem szólókat, és ők kifejezték véleményüket azt a módot illetően, ahogyan ezen személyeket kiválasztották. Nincsen jelenleg földrajzi egyensúly, ez bizonyos. Sajnos Európa nincs úgy képviselve, mint néhány évvel ezelőtt. Itt arra van szükség, hogy a szerződésekkel vessünk számot, és demokratikus folyamatra van szükség ez esetben, kedves szociális és demokrata frakcióbeli kollégák, hogyha valóban demokratikus szellemiséget akarunk, akkor arra van szükség, hogy elgondolkodjunk, hogy hogyan is alakítunk ki egy transnacionális választási listát, melynek révén a jelöltek kiválaszthatóak, mégpedig az összes európai polgár részéről, nem csupán a német, vagy spanyol, vagy holland polgárok részéről. A Spitzenkandidát kandidát neve egy olyan listán kell, hogy szerepeljen, amelyre az európai polgárok valóban szavazhatnak. Itt az Európai Parlamentben kell megindítanunk ezt a folyamatot, hiszen sem a bizottság, sem a tanács sem tudja ezt megtenni, a miénk ez a felelősség. A Renew Europe frakció javasolja majd ezt a bizottságnak, illetve a tanácsnak, hogy szervezzünk egy európai szintű, egy pán-európai konferenciát, Európa megújítása, a választási folyamat demokratikusabbá tétele érdekében. Ezen konferencia akár két és két és fél évet is igénybe vehet az erre való felkészülés, és addig fogadjuk a javaslatokat a polgárok részéről, a bizottság, a tanács részéről, a civil társadalmi szervezetek részéről, hogy a jellegi folyamatot javítani tudjuk. González Ponszúr teljes mértékben egyetértek önnel, és Irácsek Garcia Perez asszonyal úgy szintén olyan szemére van szükség, aki valóban képviseli Európát, Később kijelölheti őt a tanács, de nem lehetséges, hogy visszájkodások alakuljanak ki, vagy steril viták. Használjuk ki a most induló jogalkotási ciklust, hogy a következő európai parlamenti választásokra már létrejöjjön ez a folyamat, amelyet mindenki el tud fogadni, a tanács, a tagállamok, és ne vesztegessük az időt felesleges viszálykodásra képesek vagyunk döntéseket hozni, mutassuk meg ezt a polgároknak, akiket képviselünk. Remélhetőleg ezen javaslat az önök tetszésére szolgál majd, hiszen be kell indítanunk ezt a folyamatot. Másodszorban az európai értékek, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása számunkra nem képezheti alkutárgyát. Ezek megsértése azt jelenti, hogy a demokráciát ássuk alá. Ezen ciklus kezdetén egy jogalkotási csomagra van szükség, hogy a jogállamiságot és az emberi jogokat megvédjük, és hatékony szankciós mechanizmust hozzunk létre, amely alkalmazandó esetlegesen valamennyi tagállamban. Először egy megelőzési mechanizmusra van szükség, amely jelzi, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek nem tartják tiszteletben a jogállamiság elveit, és tökéletesítenünk kell az Európai Állam ügyészség intézményét is. Fontos, hogy hamar élni tudjon ezen intézmény a jogaival, meg kell védenünk az Európai Unió pénzügyi érdekeit, fel kell lépnünk a korrupció ellen, és jelzést kell adnunk, hogy az Unió nem csupán szankcionál, hanem megelőzést is végez megfelelő eszközökkel. Aztán új látásmódra, új szakpolitikára van szükség, a gazdasági, a környezet, védelmi és szociális követelményeket összefogva. A klímaváltozás esetében van egy ütemtervünk, ugyanakkor ez figyelembe veszi a szociális és gazdasági fejlesztést is. Nagyon világos üzenetre van szükség a következő Európai Bizottság részéről ezen célokat illetően. Ugyanakkor a 2019-24-es agendát illetően a tanács részéről. Nos, ez jelentős ütemterv, de még nem elégséges egy olyan politikai agendára van szükség, amely tőlünk, az Európai Parlamenttől ered. Azt hiszem, hogy tökéletesíteni tudjuk még azt a folyamatot, amelyet az Európér frakciók megindítottak itt az Európai Parlamentben, amely ilyet majd az Európai Bizottságnak tudunk bemutatni, amikor az létre jön. A parlament kult szerepet játszhat ezen prioritásokat illetően, és ezt most kell megtennünk, még mielőtt az új Európai Bizottság elnököt tisztségebe beiktatják. Különben fennállt a veszély annak, hogy késlekedünk. Be kell mutatni az Európai Bizottságnak az Európai Parlament stratégiai prioritásait. Ezt most kell megtennünk, a polgárok az európai politika megújítását várják, és ennek innen a parlamenttől kell kiindulnia. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Lambert, elnök úr következik. Elnök úr, tisztelt kollégák! azon kétharmadát üdvözlöm a képviselőknek, akik most először vesznek itt részt az ülésen. Én emlékszem, hogy én is meg voltam 60, amikor először itt voltam, és azt gondoltam, hogy 500 millió európai polgárt képviselhetek. Nyilván ez globális szinten csupán 7%-át teszik ki a világ népességének szerény arány. Ez ugyanakkor első alkalommal próbáljuk meg a transnacionális demokráciát. Május 26-án 26 nagyon sok európai polgár vett részt az új képviselők megválasztásában az az első transnacionális demokratikus székhely. Nagy volt a polgárok mobilizáció, sokan vettek részt a szavazáson, és a frakciók most itt együtt egy szerződést tudnak kovácsolni, amelynek az a célja, hogy itt egy széles többség és stabil többség jöjjön létre, hogy a környezeti, szociális és demokratikus kérdéseknek meg tudjunk felelni, és megmutathassuk, hogy az Európai Unió mindenki szolgálatában dolgozik. Ez egyfajta szerződés, amely esetében egy olyan személyt kell kijelölni, aki közvetlenül a választásokon szerepelt jelöltként. Egy hiteles személyiségre van szükség, amely megtestisíti az értékeinket, széles többség támogatja, aki megnyerte a választásokat, egy olyan erő képviselője ő, hiszen ennek hiányában egy steril konfrontáció jöhet létre a parlamenttel, aminek senki nem lenne a nyertese. Egy ilyen forgatókönyv előtt az Európai Parlament összezert, hogy ki fejezze, hogy mi a polgárok akaratának megtestesítői vagyunk, és nem akarunk túlszul és esni politikai zsarolásnak. Ez tehát a helyzet az első plenáris ülésszakunk megnyitásakor. A zöldek frakciója már több hónapja készült erre a helyzetre. Kötelezettséget vállaltunk, fenntartások nélkül, hatalmas kíves volt előttünk, és rövid volt az időnk. Ugyanakkor, hogyha van akarat, akkor van lehetőség is a dolgok megoldására. A parlament szemre hiányzott ez az akarat, az a kockázat, hogy máshol hozzák meg a döntéseket, nem itt, az Európai Tanácsban hallottam itt harcos üzeneteket bal és jobb oldalról, de engedjék meg, hogy kételkedjem ezen üzenetekben. Öt év nem dicsőséges tárgyalás után a tanácson belül jött ki ez az eredmény, ami megtestesíti mindazt, amit elmondtam. Hát itt nem a polgárok akaratának kifejeződéséről van szó, nem legitim mindez, és mindenkinek szeretném elmondani, hogyha a parlament meggyengülve kerül ki ebből az epizódból, akkor először is magunkba kell tekintenünk. Köszönetet szeretnék mondani Tusk elnök úrnak a baráti szavakért, amelyeket elég explicit módon intézett azon frakció felé, melyet én elnöklök. Őszinte szavak ezek, de a tanács tárgyalóasztala körül, vagy akár itt is az Európai Parlamentben ez, az, ez a szendék arra, hogy a zöldekkel össze álljunk a következő öt évre, ez nem talál mindenki támogatására, hogy eufemisztikusan fogalmazzak. Ugyanakkor mi továbbra is cselekszünk, aktívak maradunk a következő öt évben. 75 képviselőnk van, és az a célunk, hogy igazságosabb, fenntarthatóbb és demokratikusabb tegyük Európát amely a biodiverzitást megőrzi, természeti erőforrásainkat felép a klímaváltozás ellen, az igazságosság, az adóügyi és gazdasági igazságosság elért harcol, védi az alapjogokat, az emberi jogokat és a participatív demokráciát. Egy olyan Európa, amely az emberi méltóságot helyezi az összes politikai középpontjában, nem pedig a profit maximalizálását. Ezt az ügyet nem lehet kisajátítani, ez mindenki közös ügye a tanácssal együtt működünk, és mindenkivel, aki itt a parlamenten belül, vagy más európai intézménynél, tagállamoknál, regionális helyi önkormányzatoknál, vagy a civil társadalmi szervezeteknél támogatja és egyetért ezzel az ügyel. figyeljünk oda, mert nagyon sok sürgető kérdés vár megoldásra, hármas kihívásra, és csak a változás érdekében kötött szövetség menthet meg minket. Köszönöm. Köszönöm, Lambert elnök úr. Zanni elnök úr következik az ID frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, Tusk elnök úr, az európai intézmények méltatlan színjátékot játszottak itt le. A választási kampány és a május 26-ai választások után a polgároknak volt valami minimális elvárásuk a változásra, a módszereket, programokat illetően csalódottak, maradtak. Ez az intézményközi visszájkodás, amit láthattunk itt ezen napok során, ez egy olyan dolog, amelyet az európai polgárok nem képesek megérteni. A tanács úgy döntött, hogy a papírkosárba dob egy vitatható ö, módszert, amit a parlament megpróbált megvédelni, ez a Spitzen kandidát ö, rendszere, és most a parlament, illetve a frakciók ö, felpanaszolják, hogy ez a csomag, amelyet ö, az állam és kormányfők ö, létrehoztak, ezt nem tartották tiszteletben. És itt is megmutatják önök az elszentségüket, a következetlenségüket, hogy a szavakat önök esetében nem követik tettek. Hogyha valóban azt akarjuk, hogy tiszteletben tartsák a parlamentet, és a parlament valóban meg akarja védeni a többséget, illetve meg akarja védeni a spitzenkandidát módszerét, akkor most a szavakat kövessék tettek. Ha valóban következetesek akarnak önök maradni, akkor szavazzanak a jelölt ellen, akit a tanács javasolt az Európai Bizottság élére. Hogyha ilyen fajta gesztust tesznek önök, akkor következetesnek minősíthetjük önöket. Egyébként az önök szavai csak üres szavak, ahogyan ez már többször is történt, és ez megmutatja, hogy ez az intézmény nem ér semmit, és nem tud beleszólni az európai döntésekbe. Ami azt a csomagot illeti, amelyet az Európai Tanács javasolt, nyilvánvalóan megvárjuk, hogy melyek a fő irányvonalak a programban, de az előfeltételek nem sejtetnek nagy változásokat, amit pedig az európai polgárok kértek május 26-án, és azt sem sejtetik, hogy irányváltásra kerül sor, amely megoldhatná azon problémákat, amelyeket az európai polgárok felemlítenek, amelyekkel küzdenek, és mostanáig ezen ügyek megoldásában a legtöbb kormány kudarcot vallott. A gazdasági válságot láthatjuk, hogy az európai kontinens növekszik a legkevésbé, elmarad a többi szereplőtől, és ez az ezen intézmények döntései révén jött létre, hiszen nem képesek ezen intézmények a polgárokat segíteni, sőt, sok esetben súlyosbították a problémákat, a belső biztonság problémái aki már a korábbi ciklus során is itt dolgozott, két európai parlamenti székhelyen két szörnyű merényletet tapasztalhatott meg. A polgárok nem tudnak biztonságosan mozogni városainkban jelenleg, és ezen intézmények nem tudtak választ adni erre a problémára. A harmadik dolog pedig a migráns áramlás kezelése. Amíg nem vagyunk képesek külső határainkat megvédeni, amíg nem vagyunk képesek polgárainkat megvédeni, addig ezen intézmények soha nem tudnak megállapodni a menekültek újra elosztásában, de az a kockázat is fennáll, hogy a kontinest elöntik a migráns áramok, és ez fenntarthatatlan helyzetet terem. Amit a mi frakciónk tenni fog a következő években, az az, hogy azon tény ellenére, hogy ez a többség még egyszer úgy döntött, hogy ez, a dönt, ez az intézmény nem demokratikus intézmény, és kizárta azokat, akik a parlamenti képviselők kb. 20%-át képviselik. Mi ennek ellenére mégis tovább dolgozunk, hogy leküzdjük a kudarcot valló Európa elképzelését, a brüsszeli centralizációt, és kijelentvén, hogyha Európa meg akarja menteni magát, akkor a tagállamoktól, a nemzetállamoktól kell kiindulnia ennek a mozgalomnak, ez az egyetlen demokratikus fórum, továbbra is vitázunk, és elutasítjuk a nincs alternatíva retorikáját, amelyet önök mindig mondanak, amikor az európai problémák megoldásáról van szó, a bürokratáknak adnak szót, akik távol vannak a polgároktól. Nem ezt az Európát akarják a polgárok, mi sem ezt akarjuk, és ha önök ebbe az irányba folytatják, akkor Európa valóban felbomlik majd a tagállamok és intézmények közötti nézeteltérések egyre szélesednek, erősödnek, és sem, sem erre sem tudunk elmozdulni. A frakciónk ebből az elképzésből indul ki, egy olyan Európából, ahol a tagállamok vezetik az európai együttműködést, és védik a különbségeket, amelyeket önök törvények által akarnak egységesíteni és megszüntetni. Elnök, köszönöm Zanni elnök úr, most az ECR frakció nevében Leguckó képviselő elnök úr következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok és minden jót kívánok. Azt gondolom, hogy a legutóbbi tanácsülés logikus következtetése az, hogy ez a csúcsjelölt rendszer, ez meghalt, ez döglötebb, mint a Monty Python papagája. És eh, én nem is sajnálom a kimúlását, mert valójában a szerződésben szó sincs Spitzenkandidátról. Egy, egy mondat sincs, egy szó sincs a szerződésben erről. Én tudom, hogy az európai politikában sokan úgy gondolják, és itt is azt gondolják, hogy a szerződések, illetve a jogszabályok gavaléros értelmezése helyén való. Timmermans úr ugyanis nem az európai választók jelöltje volt, hanem a baloldali politikai establishmentnek volt a jelöltje, és jó, hogy eltűnt, és remélem, hogy nem jön vissza. Mert a csúcsjelölti rendszer alapvetően arról szólt, hogy a jelenlegi politikai establishment átmentse a hatalmát. Ne pedig azért, hogy megnyíljon a választók felé, sőt, éppen ellenkezőleg. Nyilván vannak problémák eh, a szabályokkal, az Európai Parlament eh, például igazán nehezére esik, hogy betartsa a szabályokat. Eh, tegnap is egy elég szánalmas parádét láttunk itt azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokan megszekték a szabályokat, teljesen nyíltan. Tusk elnök úr, ön is tudja, hogy a tanácsnak semmilyen joga nincs arra, hogy kinevezze a bizottság alelnökeit, ez megint csak a szerződés teljesen egyértelmű megsértése. Tehát a tanács sem mentegethető. De van azért jó hír is, az, hogy a nagyok nem érték el, amit akartak, ugyanis eh, volt egy törekvésük, hogy a saját koncepciójukat eh, a többi tagállamra rákényszerítsék azzal, hogy eh, majd azok szerényen elfogadják. Hát nem tették. És én azt gondolom, azt remélem, hogy ebből fognak tanulni. És megváltoztatják a gyakorlatot. Ugyanis azok az idők, amikor két vagy három kormány és az ő a követőik eldönthettek mindent, neveket dobhattak be, ezek, azoknak az időknek vége. Ami engem aggaszt, meghallgatva az előttem szólókat, az az, hogy hölgyeim és uraim, önök úgy tűnik nem képesek tanulni a választásokból. Önök úgy tűnik, hogy ugyanezt a stratégiát akarják folytatni, amit eddig. miközben azok száma, akik nyíltan kritizálják ezt a stratégiát, növekszik. Valójában többen kritizálják ezt a hozzáállást, mint öt évvel ezelőtt tették, és ez folyamatosan növekszik. És önök süketek és vakok, és nem látják, ezt, ezeket a figyelmeztető jeleket. Pedig látniuk kellene, mert ha nem változtatnak irányt, akkor annak következményei katasztrofálisak lesznek. Van egy apró jelzés az előző, vagy a legutóbbi tanácsi ülés kapcsán. Nekem van egy kis reményem ezzel kapcsolatban, bár elég sok reményt vesztettem már, miután meghallgattam önöket éppen az imént is. De kérem, hogy emlékezzenek rá, hogy figyelmeztették önöket. Köszönöm, elnök úr, legutkó elnök úr. Sivdeman elnök a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék önnek gratulálni Szaszoli úr a megválasztásához. Azt várjuk öntől, hogy az átláthatóság a pártok fölöttiség és a parlament jogaiért küzdő elnök lesz a bizottság és a tanácsra szemben. Ez elvezette ahhoz a témához, hogy a tanács Tusk elnök úr most megoldást talált a személy pókerben, és egyes kollégák említették, hogy ö, ö, intenzíven részt vettek ebben a folyamatban. Tulajdonképpen a valódi botrány abban el, hogy zártatók mögött ö, találnak ilyen megoldásokat, ez átláthatatlan, és a parlamentet nem vonják be, illetve az, e, mindeközben az európai demokráciáról beszélnek. Az európai választók csalódottak, és egy nagy es esélyt vesztegetett el az európai demokrácia luxus éttermekben, zárt ajtók mögött találnak ilyenfajta megoldásokat, és itt az emberek azt gondolják, hogy csak a posztokról van szó, nem pedig a tartalomról. Mi baloldaliak itt az Európai Parlamentben több millió választótól megbízást kaptunk arra, hogy itt Európában, az EU-ban progresszíven harcoljunk a politika megváltoztatása érdekében, és szívesen elfogadjuk ezt a megbízást. Egyes frakciókból, egyes kollégákkal sokat tárgyaltunk, és megpróbáltunk koalíciós szerződést létrehozni, megemlítés kérdésre került ez, tehát a zöldek, a szociáldemokraták, a liberálisok és a konzervatívok részéről is azt hiszem, kollégák, hogy a minimális konszenzus a korszakunk kihívásaival szemben mindenképpen szükséges. A klímasemlegesség nagyon fontos, ehhez progresszív többségre van szükség itt a házban, a szociális jogokat erősíteni akarjuk, az adó dömpinget megszüntetni, a pénzmosás elleni ellen is fel akarunk lépni, és ehhez is progresszív többségre van szükség a parlamentben. És biztos úr, az Európai Bizottság nem régében az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt ünnepelte. A frakcióm számára teljes mértékben elfogadhatatlan ez a megállapodás, ennek az aláírása, és nem lehet az EU politikája az, hogy az emberi jogokat, szociális jogokat, környezetvédelmi sztenderdeket néhány euróért kidobjuk az ablakon. És ugye a braziliai szélsőbb kormányjal is megállapodást írnak alá, és ez szalonképessé teszi a szélső jobb oldalt, hát ez egy ellentmondás, és felszólítom a kollégákat itt a parlamentben, hogy velünk együtt ezen tervezett szabadkereskedelmi megállapodás ellen lépjenek fel. A baloldali frakció a humánus, migrációs és menedékes politika érdekében szersíkra, amely az egyetemes emberi jogokat garantálja. Nagyon örülünk, hogy Karola a kapitányjal kapcsolatos vitákat illetően. Most egy nóra áll az ügy, Karola javára, így mehet tovább az ügy, progresszív erőkre van szükség itt a parlamentben. Egy progresszív politika váltás érdekében kell együtt dolgoznunk Európában. Mi, a baloldali frakció már ö, ismertettük a programunkat, ez is készen állunk erre a munkára. Presidente Sirdevan. Presidente Begin, non iscrit. Begin asszony, a függetlenek köréből öni a szó. Köszönöm, elnök úr kollégák, itt van a kezemben az Európai Unió működéséről szóló szerződés egy példány, és mindenkit felhívok arra, hogy figyelmesen olvassa el ezt. Majd felfedezik, hogy hány alkalommal sértették meg ezt a szerződést megtagadván a szolidaritást Olaszország felé a migránsok ügyében, és megsértették úgy, hogy szó szerint alkalmazták a törvényeket egyesek esetében, míg a barátok esetében szemet hunytak. Itt átláthatóságról beszélünk, aztán zárt ajtók mögött üléseznek. A megelőzés, az elővigyázatosság elvéről beszélünk, aztán a glifozátot megengedélyezzük. Beszélünk a munkavállalók védelméről, aztán nem létezik minimálbér, amely garantálná több millió európai polgár jogait. Viszont elnök úr a legutóbbi tanácsülés során rámutatott a fájó pontokra. Európában van jármű, de a motor akadozik. Az elmúlt heteket azzal töltötték önök, hogy a posztokról veszekedjenek, de a polgároknak halvány gőzük nincs mindenről, ezt nem értik, mert önök mindenről beszéltek, csak nem a valós problémákról változtatjuk, változtassuk meg tehát Európa motorját, változtassuk meg együtt a szabályokat, adjunk nagyobb hatáskört a parlamentnek a jelöltek kiválasztásában. Járjanak el úgy, mint a Conte kormány, ne érjék be azzal, hogy valamit elfogadnak, vagy hagyják, És ne legyenek puszta szemlélői egy máshol megért operetnek. Az igazi Európa mi vagyunk, akiket a nép szavazata legitimizált, mi veszük ezen szerződés súlyát a vállunkra. Térjünk vissza a kezdetekhez, térjünk vissza ezen szerződéshez több szolidaritásra van szükség, több jogra, több fejlesztésre, kevesebb leckére, kevesebb francia-német vezetésre és kevesebb arroganciára. Együtt megváltoztathatjuk ezt az Európát, ezt kérik tőlünk a polgárok. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönjük, és Videkom Képviselőasszony kap szót másfél perc, köszönöm. Elnök úr, nagy megtiszteltetés beszélni itt a legnagyobb párt nevében a parlamenten belül, és eh, ha szükség lett volna bármi győzködésre, azt illetően, hogy Nagy-Britannia akkor teszi jól, ha lehetőleg hamarabb kilép, Nos, eh, a tegnapi választások ezt bebizonyították, igazolták, mert eh, ahogy egy ezen a helyen a demokráciáról gondolkoznak, az egy elárulása minden országnak, amelyek itt képviselve vannak, mert alapvetően itt semmi sem demokratikus. És eh, ez csak egyik oka annak, hogy Nagy-Britanniának igaza van, és elhagyja az Európai Uniót eh, remélhetőleg október 31-én. És azért is van igazunk, mert a történelemben végig látszik ez a séma, hogy az elnyomottak fellázadnak az elnyomóik ellen, a rabszolgák, a tulajdonosaik ellen, a parasztok, a feudális nagyurak ellen, és a gyarmatok Verhofstadt úr a birodalmaik ellen, és ezért lép ki Nagy-Britannia, és teljesen mindegy, hogy milyen nyelven hadoválnak, mi ki fogunk lépni, és örülünk, hogy kiléphetünk. Én Angliának, az Egyesült Királyságnak a délkeleti részét képviselem, és én már az első munka napomon láttam, hogy itt eldöntötték azt, hogy növelik a hálók méretét, és ezzel 40%-kal nő majd a jövedelmük, önök döntenek itt, ezért megyünk mi el, e, és hamarosan el is tűnünk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. És e, akkor most következnek a spontán hozzászólások. Mavrides úr kezd, egy percet kap. Itt vagyok, eh, köszönöm, eh, elnök úr, itt vagyok. A tanácsi következtetésekben szerepel az elkövetkezendő öt év stratégiája is, mégpedig a polgárok szabadságának védelmének talaján a gyakorlatban az Európai Unió kötelezettséget vállal arra, hogy a polgárainak a szabadságát megvédi, ahogy az a szerződésekben szerepel, és megvédi őket az esetleges fenyegetésektől. Ez a polgárok számára mindennek az alapja. Ez teszi lehetővé az, hogy szembeszállhassanak a kihívásokkal, legyenek azok belső vagy külső kihívások a tanács, illetve a bizottság is képviselőikön keresztül elismerték a szükségességét annak, hogy fellépjünk Erdogan illegális tevékenysége ellen a Ciprus környéki vizeken és azonnali szankciókra van szükség hiszen itt jogot sértettek. Ma nekünk mindannyiunknak egyszerre kell európainak és ciprusinak lenni. Mi mindannyian ciprusiak vagyunk. Thank you. As one of the large new group... A brit képviselők Eh, legnagyobb frakciójának képviselőként a, vannak olyan ö, eh, frakciók itt, amelyek nem akarnak hátat fordítani az Európai Uniónak. Hagy mondjam el, ilyen képviselőként elnök úr önnek, hogy mindaz, amit eh, ott a balhátsó sarokból hallott, nem képviseli mindenkinek az álláspontját, aki az Egyesült Királyságból érkezett. Szeretnék köszönetet mondani Szeretnék köszönetet mondani Tusk elnök úr az ön türelméért, E, a kormány és e, nemzeti e, képviselői kapcsán, nevezetesen jelentős türelmet tanúsítottak a hazám Brexit tárgyalóival szemben. A Brexit viszont nem egyetemű dolog, a vélemények változnak, másképpen itt sem lennénk most, és vannak Nagy-Britanniában olyanok, akiknek szükség van Európára, és Európának szüksége van rájuk, nekik pedig Európa támogatására. Spiraki, prego, lei la... Spiraki képviselő, Spiraki képviselő, öné a szó. Honor... Spiraki. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Τούσκ, Köszönöm, Tusk elnök úr, Sefcsovics alelnök úr. Itt most egy új kezdet van, és ez egy új középkoalíciót jelent, amely az ST, a szocialistákat, a Renew Europe-ot, a zöldeket és az EPP-t foglalja magába, és egy közös kezeléssel, közös menedzsmenttel kell garantálnunk a polgárok számára a növekedést, a fejlődést, e, illetve a munkanélküliség csökkentését, hiszen az rendkívül magas például Görögországban, Eh, szükségünk van eh, különböző fellépésekre, ahhoz, hogy eh, fenntartsuk a gazdaság működőképességét, ki kell alakítani a körforgásos gazdaságot, stb. Emellett meg kell védenünk az európai értékeket és szabadságokat mindenfajta kétség nélkül, nincs is más célunk. Ott van a klímakihívás, ezzel kapcsolatban komoly félelmek eh, vannak. Ami eh, Romániában, Lengyelországban, Magyarországon történik, azt meg kell beszélnünk, és eh, egy olyan politikát kell folytatnunk, amely Európa számára, Európát továbbra is a legélhetőbb kontinensé teszi. Köszönöm. Grappini, prego. Domnule președinte Tusk, domnule Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, eh, Tusk úr. Először is szeretnék gratulálni önöknek eh, az újraválasztásukhoz. És Tusk úrnak is szeretnék gratulálni eh, többek között azért is, mert Európa keleti részét képviseli. Azonban a tanácsról beszélve hiányzik az átláthatóság, hiányzik az egyensúly a kelet és a nyugat között, és nem csak a három intézmény vezetéségére gondolok, hanem arra is, ahogyan ezek az intézmények működnek. Hol az egyensúly eh, a személyzet eh, tekintetében? Eh, következetlen a stratégia ezzel kapcsolatban. Bővítik az Európai Uniót, ugyanakkor következetlenül a többségi demokrácia elvei ellenére két országot is úgymond büntetnek, Bulgáriát és Romániát, amelyek képviselete nem megfelelő. Szeretnénk, hogyha Románia és Bulgária belépnek, beléphetnének a Schengeni övezetbe, hiszen minden követelménynek már megfelelnek egy ideje nagyon úgy néz ki, hogy valóban ajtók mögött, zárt ajtók mögött dőlnek el a dolgok, és ez nem bátorítja az Európai Unió polgárait arra, hogy jobban bízzanak az Európai Unióban. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, értsük meg, hogy rajtunk múlik, hogy az Európai Parlament jelentőségét fokozzuk, erősítsük az Európai Unióban. Szaszoli úr, szeretnék gratulálni az ön megválasztásához, azonban nagyon súlyos, nehéz feladai lesznek a következő időszakban, különösen a két intézménnyel, intézménnyel kapcsolatos tárgyalások során. Aguilar képviselő vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. E, e, Task úrhoz fordulok. Ahogy ön is jól hallott, az európai polgárok e, döntése világos, az alapvető jogok kartájától az alapszerződésekig igazándiból az Európai Parlament az egyetlen intézmény, amelyet közvetlenül az európai polgárok választanak meg, E, a legutóbbi e, választás e, az az első alkalom volt, amikor kifejezetten magas volt a részvétel a választásokon, az európai választásokon, hiszen az emberek úgy gondolják, hogy az Európai Parlament meghatározó szerepet játszik az er-, egyéb európai intézmények vezetőinek kinevezésében is. Ugyanakkor Timmermans urat nagyon sokan támogattuk, pontosan azért, mert, nélk, mert nagyon komoly munkát végzett az Európai Unió egész területét érintő jogállamisági és demokratikus kérdések védelmében. Nos, ha jobban megvizsgáljuk a helyeket, a, a megalapodásokat, vagy az ügyeket, például a digitális teret, E, a klímakérdéseket, nagyon sok mindent kell tennünk, e, e, és donde un campamento de refugiados con un balance criminal de 40 említhetném azt az ügyet, amikor törvénytelenül 40 áldozat mellett bombáztak egy Thank you, President. Köszönöm, elnök úr. elnök úr. Nagyon jó, hogy ön az elnökünk, de ez az egyetlen jó hír. Az, hogy a tanács eredményeivel csalód, csalódtam ezekben az eredményekben, az egy understatement lenne. Tusk úr az ön irányítása alatt nőttek a különbségek az európai polgárok között, ez rossz a demokrácia szempontjából. A nagyon nehéz lesz ezt a részvételi arányt megismételni a jövőben. Az én problémám az, hogy azok, akik a jogállamiság ellen vannak, most nyertek, és sikerült morálisan aláásniuk a tanácsot. Önök is elfogadták a Spitzenkandidát folyamatot, és aztán visszaléptek, kapituláltak. Negatív erők és erőszakoskodás lett úrrá, nem csak a Nagy-Britannián, aminek ugye itt látjuk a bizonyítékát, hanem máshol is Európában. Nagyon fontos tehát, hogy ez a ház kitartson a Spicen kandidáti folyamat mellett, és elutasítsa a tanács javaslatát. Jambaszki úr következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. Tusk úr, Sefcsovics úr, az a kritikám önökkel kapcsolatban, hogy ez a csomag, amit elénk tettek, egy bazári alkudozás eredménye, elftelen, titkos alkudozás eredménye, önök nem becsülik a saját szavazóikat, hol vannak a korábbi jelöltek? Önök lábbal tiporták az elveket, sőt, megváltoztatták az elveiket. Középe és Kelet-Európa semmilyen szinten nincs képviseltetve. A kollégáknak ez itt nem tetszik, mégis megszavazták. Kinek hazudnak? Saját maguknak? Ha, ha nem tetszik önöknek, akkor vagy Timmermans, vagy Weber legyen az elnök, de önök elfogadták itt ezt kollégák, állítólag pedig ellenzik ezt az alkut, de mégse szavazták le. Önök állandóan jogállamiságról beszélnek, miközben annak az egy személynek, akinek a véleménye nem tetszett, azt nem hagyták beszélni, és idő előtt leállították. Lehet, hogy nem értenek egyet vele, de meg kell hallgatniuk. Tiszteletben kell tartani a véleményét, és önök beszélnek itt a demokráciáról, miközben tegnap a baloldaltól a kereszténydemokratákig itt mindenki

Kovácsev képviselő. Председател, господин Туск, господин Шефчович. Компромис, самата дума означава... Köszönöm. Някой по-малко, някой повече, но всички са недоволни. Ние предложихме един прозрачен... Köszönöm. Mi átlátható elveket akartunk, a csúcsjelöltek eh, rendszerét. A tanács ezt eh, nem vette figyelembe, és ez igaz eh, a szocialistákra is, és a korábbi liberálisokra is alapvetően nem tartották be azt az elvet, hogy az a párt, aki a, amely a, a legnagyobb számú képviselői helyet nyerte, adhassa a bizottság következő elnökét. Ez nem következett be, és most meg kell nyilvánulnia a másik két intézménynek, és utána dönthet a parlament. A parlament egy autonóm intézmény, az egyetlen közvetlenül választott intézmény, és mi majd meghozzuk saját autonóm döntésünket. Nem fogunk parancsokat elfogadni a tanácstól. Én bolgár vagyok, büszke európai, és tisztelem az Európai Unió szimbólumait, ez természetesen az ászlót és a himnuszt is magában foglalja. Ez az, ami bennünket egyesíteni, aminek bennünket egyesíteni kell az Európai Közös Házban. Köszönöm, kérem, tartsa be mindenki hozzászóló időt. Flego képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tusk elnök úr, igen, vége lett a tanács ülésének, olvastuk az eredményeket, látjuk, hogy milyen a tárgyalások állása. Hát nem vagyunk a legboldogabbak, de valahogyan e, innen kell kiindulnunk erről a pontról, és azt hiszem, hogy nagyon sok dolgon kell még javítani, sok dolgon változtatni, ezt várják tőlünk az emberek, akik belénk helyezték a bizalmukat. Be kell mutatnunk programunkat parlamentként. Azt hiszem, nincs több időnk, hogy elvesztegessük arra, hogy posztokról vitázzunk. Valami konkrét dolgot kell tennünk a következő öt évben, és meg kell mutatnunk ezeket az eredményeket, benyújtani a szemlet a bizottság, a tanács felé is, most globális vezető szintet kell betöltenünk. Tehát hagyjuk az alkodazásokat, a posztokat, illetve mutassunk be konkrét eredményeket és dolgozzunk. Elnök Robert Prevorézel. Ďakujem pekne, pán predseda, pán predseda Tusk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Tusk elnök úr, az Európai Bizottság elnöke, Sefcsovics biztos úr, elmondanám, hogy a parlament és az egyes politikai frakciók valóban ragaszkodtak ahhoz, hogy a kandidát elv alkalmazásra kerüljön. Nem sikerült, zárt ajtók mögött tanácskozott az Európai Tanács, és földrajzi kiegyensúlyozottságról beszélünk, ezt sem tartották tiszteletben. Ennek áldozatául estek a visegrádi országok, akiknek jó jelöltjük volt, ő itt ül körünkben, itt a plenáris ülésteremben ha igaz az, hogy ezen jelöltet csak azért nem választották meg, mert ebből a régióból származik. Nos, ez egy nagyon rossz jelzés a kelet- és közép-európai választókkal szemben. És a polgárokkal párbeszédet kell folytatnunk, hogy ne veszítsék el a részvételi demokráciába vetett bizalmukat. Mariani képviselő következik, mondja az elnök mariani le mikrofon. Köszönöm, én új megválasztott képviselő vagyok, és illúziókkal érkeztem ide, hallgatva az önök beszélgetését itt a demokrációról, illetve a kisebbségek tiszteletéről Eh, nos, úgy látom, hogy eh, ezek az értékek nem eh, öltenek konkrét formát, hiszen tegnap sokan megéltük azt, hogy önök kirekeztik azokat a képviselőket, akik 20%-ot alkotnak itt ebben a teremben. Az ECR-ről vagy az IT frakcióról van szó, és nyilván ők nem úgy gondolkodnak, mint önök. A nagy elvek megvallása jó dolog, azok alkalmazása még jobb. Tegnap sajnos azt láttuk, hogy haverok közti alkú folytán 20%-át kirekesztették a képviselőknek. Nyilván illúziók nélkül várom a következő heteket. Nyilván arra számíthatunk, hogy önök így folytatják majd, ahogy eddig tették. Amennyiben ez tényleg így van, akkor nyilván, amit önök itt mondanak, az pusztán csak duma. Köszönöm, Olekasz képviselő következő. Dėkoju, dėkoju ponas pirmininkė už galimybę pasakyti. Sveikinu. Elnök úr, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy felszólalhatok a parlament előtt. Szeretnék gratulálni önnek a megválasztásához, és egyúttal szeretnék köszönetet mondani eh, Tusk elnök úrnak és Sefcsevics eh, elnök úrnak is és követve felszóló társaimat, én is említeném, hogy nincs kelet-nyugat egyensúly az intézmények képviseletében, ami a vezető szerepeket, a vezető beosztásokat illeti. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament képviselői Eh, eh, eh, megfelelő javaslatok álltak elő ezzel kapcsolatban, mégsem érvényesült ez. Ugyanakkor, ha nem érjük el a megfelelő kiegyensúlyozott képviseletet, akkor nem fogjuk tudni a, azokat a problémákat megoldani, amelyek a Európa régióit sújtják, a klímaváltozástól kezdve a regionális elmaradottságon keresztül nagyon sok ügyet említhetnék. Kedves kollégáim, ahhoz, hogy közös döntéseket tudjunk hozni, ahhoz sokkal jobb intézményközi együttműködésre van szükség. Azt látjuk, hogy a tanács nem tudott erről példát mutatni, mi azonban a parlament képviselői meg tudjuk ezt tenni, és úgy gondolom, hogy fel is szóltak mindenkit arra, hogy ezt tudjuk a jövőben. Az utolsó hozzászólást hallottuk, most Sefkovics biztosul úr válaszol, tessék Maros. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi európai parlamenti képviselőnek, hiszen eh, bebizonyították, hogy megújult energiával tértek vissza a parlament pacsorai eh, közé kellő energiával, és nagyon világosan hallom az üzenetüket, nevezetesen egyre nagyobb stratégiai ügyekben az egyhangúság intézményei között, hiszen nagyon keményen dolgoztunk az első elmúlt öt évben azon, hogy az Európai Unió ne csak vezetője maradjon a klímaváltozásnak, hanem az a szereplő is, aki megmutatja, hogy az új modern fenntartható gazdaságnak hogy kell kinéznie. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy felelősségünk ebben az új időszakban nem más, mint hogy biztosítsuk azt, hogy megfelelő eh, eh, módon végrehajtsuk mindazt, amit korábban eh, megalapodással eldöntöttünk. Úgy gondolom, hogy Garcia asszony, Ponsz úr, Csodos úr, Lamberts úr megjegyzésére hivatkozva, visszahivatkozva, valóban egy szociális, egy zöld, egy méltányos Európát kell építenünk. Ez az, amit szem előtt kell tartanunk a következő minden egyes lépésünk előtt, amikor megtervezzük a jövő munkánkat visszakozni szeretném mindazt, amit önök eh, megfogalmaztak, nevezetesen, hogy biztosítanunk kell, hogy ezen munka során senki eh, nem maradjon eh, hátra, senkire nem mondjunk le, az energiaszegénységet oldjuk meg, oldjuk meg azoknak a problémáját, akik energiaintenzív városokban élnek, amelyeket évtizedek ezelőtt építettek, és amelyek esetében új reményt, új gazdasági lehetőségeket kell teremtenünk. Amit hangsúlyoznunk kell, és ezt felvetette Madame Irace Garcia asszony is, ezekhez a konkrét épít, lépésekhez konkrét döntésekre van szükség a következő több éves pénzügyi keret költségvetés elfogadása során is. Nem várhatunk hetekig, napokig, hónapokig, amíg amíg valami történik és megoldanak a problémák maguktól. Úgy gondolom, hogy komoly munkára van szükség, és minden jót kívánunk a finn elnökségnek, hogy az európai költségvetés elfogadásának folyamata sikeres legyen. Nem csak tiszta és zöld jövőre van szükség, hanem versenyképes európai gazdaságra is van szükségünk. Biztosítanunk kell azt, hogy az új ambiciózus megközelítés Eh, az összes technológiai megatrend eh, kapcsán, ami lehet az eh, szuper számítógépek, a robotizálása, a mesterséges intelligencia és így tovább, olyan területek legyenek, ahol erős versenytársak leszünk Kínával, az Egyesült Államokkal szemben, és ezt a saját európai módunkon kell megoldani, polgárainkat tiszteletben tartva, a környezetünket tiszteletben tartva, és a nemzetközi megállapodásainkat, a nemzetközi szabályosokat és kötelezettségvállalásokat tiszteletben tartva. Ezért Sérdevan urat szeretném biztosítani azzal kapcsolatban, hogy valamennyi új kereskedelmi megállapodásunk, amelyeket meg fogunk tárgyalni önökkel, mindannyiukkal, a legmagasabb normákat fogják figyelembe venni és tiszteletben tartani környezetvédelmi és munkaügyi szempontból is Fontos, hogy a besettenkedő protekcionizmusnak ellenálljunk, és természetesen a bizottság részéről készen állunk arra, hogy elmondjuk önöknek, kifejtsük, hogy a megközelítésünk filozófiájának melyek voltak a részletei. És legnagyobb tisztelettel fordulok a brit kollégáink felé a bizottságban, sajnáljuk, hogy önök kilépnek, ha önök kilépnek, és még mindig reméljük, hogy nem lépnek ki. És akik itt jobb oldalt mögöttem hátul felszólaltak, azoknak pedig azt mondom, hogy összes diplomáciai diplomatikusan csak annyit mondanék, hogy az önök vezetői tapasztalatait nem fogjuk alkalmazni a saját munkánk során. Nos, annyit szeretnék még végül felszólalásom végén elmondani, hogy Fontos lenne, hogy mindannyian arra használjuk fel a következő éveket, hogy ez a század az európai, egy európai század legyen, mert egységes, sikeres, prosperáló Európára van szükségünk. Köszönöm, Sefcsovics úr, és most Tusk úr reagál az elhangzottakra. Köszönöm Elnök úr, én azt szeretném, hogyha a mi intézményeink tényleg együtt működnének a lehető legjobb módon. Ezért eh, most nem fogok reagálni az elhangzottakra. Eh, remélem, hogy eh, önök odahatnak, hogy az új vezetői garnitúra a lehető legkiegyensúlyozottabb legyen. Köszönöm. E eh, köszönöm. És akkor most eh, köszönöm Tusk úrnak, illetve Sefcsovics úrnak, hogy eljöttek ide hozzánk. Ezt eh, a vitát ezzel lezárom. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a fontos vitában. Én a tegnapi ülés jegyzőkönyvének elfogadására teszik eh, javaslatot, a jegyzőkönyv pedig eh, a mai ülésről a következő ülés kezdetén lesz eh, elérhető. A szocialisták részéről jött egy kommunikáció, hogy Kutajár képviselőt Dáli képviselő helyére szeretnék jelölni az ipar bizottságba, Pizavia helyére kozott Lino az Emberi Jogi Bizottságban ezzel kapcsolatban vannak-e meglátások, vagy megjegyzések nincsenek, úgy látom, hogy akkor ezeket a kijelöléseket elfogadhatjuk. Köszönöm az együttműködést, ezzel megszakítom az Európai Parlament ülését és elnap.